Jó napot, hölgyeim és uraim! Szeretném kérni, hogy mindenki foglaljon helyet. A 2012. szeptemberben megszakított, felfüggesztett plenáris ülést ismét megkezdetnek, folytatottnak tekintjük. A jegyzőkönyv, illetve a vonatkozó eh, jegyzőkönyv szövegek eh, hozzáférhetőek, van -e ellenvetés vagy felvetés a múltkori ülés